A 191-es rendelet szabály szerinti tolmácsolás a kapcsolatban szeretnék felszólalni, illetve értelmezéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a demokrácia jó gyakorlása érdekében biztosítani kell, hogy a mandátumokat ne befolyásolja mindez, és a szabályt a jövőben alkalmazni kell a parlamentben, illetve a parlament szakbizottságaiban.